lehetőség rejlik egy ilyen szolgáltatás liberalizáló megállapodásban. Köszönjük, biztos úr! Lezárom a vitát, holnap délben szavazunk a két állásfoglalás indítványról. Szóbeli választ igénylő kérdés következik a mezőgazdasági termékekre kivételt norvég vámok emelése témájában. Megint csak Borájra úrnak kell megadnom a szót, 5 percre parancsoljon. Hát, Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Az INTA már hagyta ezt a kérdést, Úgyhogy most nem is akarom részletesen kifejteni, hogy miért kellett feltenni ezt a szóbeli választigénő kérdést. A szöveg kapcsolódik ahhoz a körülményhez, hogy idén január 1-től hétféle sajt, hús terméket exportáló exportőrök, különösen marhahús exportőrök, azzal a helyzettel találkoztak, hogy jelentősen megemelkedtek a, az adómértékek a norvég piacon 277, 429, illetve 342 százalékra. Kérdezem a bizottságtól, hogy tudnak -e erről a helyzetről, illetve mi lesz a következménye ezeknek az intézkedéseknek, a következménye az érintett termékekre. Nem sérültek-e azok a kötelezettségek, amelyek Norvégia által vállalt kötelezettségek az európai gazdasági térségben való részvételre nézve, illetve a mezőgazdasági termékekre vonatkozó kiegészítő szerződések feltételei nem sérülnek-e. Hogyha sérülnek ezek a feltételek, akkor mit tesz a bizottság, milyen sürgősségi intézkedéseket tervez, ha nem megfelelően válaszol a norvég kormányzat. Nagyon kíváncsian várom a bizottság válaszát, de megosztanám önökkel a saját gondolataimat is. Az Európai Unió kereskedelmi nyitás eh, politikáját folytatja. Sokszor vádolnak minket azzal, hogy protekcionisták vagyunk, ezért arról is gondoskodnunk kell, hogy eh, a partnereink betartják a velük kötött szerződések eh, feltételeit. Az európai gazdasági térségre vonatkozó feltételeket is be kell tartani, különös tekintettel arra, hogy Norvégia a legfontosabb kereskedelmi partnere az EU. És ezeket a feltételeket a mezőgazdasági termékek területén is be kell tartani. Ezek a protekcionista rendelkezések, illetve intézkedések nem segítik a helyzet normalizálását. Norvégiát arra kell kötelezni, hogy a megállapodás értelmében folytassa a piacnyitás folyamatát. Biztos úr. Thank you. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hogy támogatja és foglalkozik a norvég intézkedésekkel. Az állásfoglalásukat várjuk és üdvözöljük. Úgy gondoljuk, hogy a Norvégia által foganatosított intézkedések protekcionisták, és eh, nem ilyen eh, intézkedéseket várnánk el barátunktól, szomszédunktól. Nagyon sajnálom, hogy Norvégia nem konzultált velünk, mielőtt a norvég kormány elfogadta a vámemelést. A döntés követően a bizottság minden lehetséges eszközt eh, megragadott, hogy csökkentsék a DG Agri és Csolosz biztos úr is tiltakozott a vámemelés ellen. Politikai és szakmai szinten is felvetettük az egységes gazdasági térség bizottságon belül. Ennek ellenére Norvégia nem vonta vissza ezeket az intézkedéseket. A bizottság úgy számol, számít, hogy rövides hosszú távon ez a változás csak korlátozott hatású lesz. Az első hat hónapban, 2013-ban az EU sajtexport 1,5%-kal emelkedett, még a magas vámok mellett is. Hosszabb távon azonban az új vámok visszaszoríthatják az érintett termékek exportját Norvégiába. Azt is hangsúlyozni kell, hogy 3 millió euróról 1 millióra esett vissza az export 2012 óta. És ezek az intézkedések az EGT megállapodás 19-es cikkével ellentétesek, ez a cikk a liberalizációt hivatott szolgálni. Tehát ezen kívül a norvég kormány a WTO követelményeinek sem felel meg. Mindezeket figyelembe kell vennünk Norvégiaval kapcsolatos kapcsolataink egyéb területein is. Köszönöm két percre, Stasztin úr kap szó. Thank you, Madam President. Köszönöm elnök asszony a lehetőség mindig megtisztelő a szagrártermékekre kivetett vámok emelése egyértelműen megsérti a kétoldalú megállapodások betűjét és szellemét egyszerre. Norvégia ez irányú lépései protekcionisták és kereskedelem akadályozók. Ez a döntés ellentmond az Európai Unió egyik alapelvének, ami nem más, mint a kereskedelmi liberalizáció. Norvégia az európai gazdasági térség tagjaként köteles betartani ezt az elvet. Továbbá, ezek a megszorítások úgy kerültek elfogadásra, hogy az Európai Bizottsággal egyáltalán nem konzultáltak. Ez számunkra elfogadhatatlan, mivel Norvégia egy olyan ország, amelyel az Európai Unió igen szoros gazdasági politikai kapcsolatokat ápol. Érthetetlen, hogy egy ilyen ország amely elkerülte a gazdasági válság, amelyet elkerült a gazdasági válság, pont most ilyen intézkedéseket léptessen életbe. A norvég kormányt ezért arra kell felszólítanunk, hogy vonja vissza ezeket az intézkedéseket, és kezdjen formális tárgyalásokat az Unióval e témában, az Európai Bizottsággal, név szerint a helyzet megoldására. <clears throat> Személy szerint én őszintén remélem, hogy az ilyen egekig szökő vámok 3-400 százalékos vámokról is beszélünk, soha nem fordulnak elő a jövőben, főként egy olyan szoros kereskedelmi partnerünk esetében, mint Norvégia. Köszönöm elnök asszony. Köszönöm. Ertug úr kap szót kettő percre. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. A világ színen a Doha forduló keretében az agrárpiacokon a vámtarifák csökkentése a cél. És a különböző fejlettségi szintű a mezőgazdaság szempontjából tehát olyan országok esetében, ahol a mezőgazdaság eltérő szerepet játszik, ez különösen fontos. Európa viszonylag Európához képest Norvégiában a mezőgazdasági ágazat viszonylag kicsi, és a vaj válságot követ követően a csempészet is megemelkedett. Erre a lépés a vám emelése volt, ami a norvég lakosságot sújtotta. A verseny képes mezőgazdaságot nem akarták kitenni teljes mértékben az EU mezőgazdaság hatásainak, de szerintem a magas vámokon kívül más eszközöket is találhatott volna Norvégia. Én azt akartam volna megkérdezni a bizottságtól, hogy eddig hogyan járt el, ezt röviden említette, de még ennél fontosabb kérdés, hogy itt kétoldalú párbeszéd felvételéről kellene beszélnünk, hogyan lehetne végül is meggyőzni a norvég partnert arról, hogy egyéb eszközöket kellene alkalmazniuk a mezőgazdaság védelmére, mint amit eddig alkalmaztak. Köszönöm szépen. Ashworth úr, négy percben. Elnök asszony, biztos úr, én voltam a jelentéstevője a mezőgazdasági bizottság jelentésének az Európai Unió és Norvégia közötti mezőgazdasági termékkereskedelem vonatkozásában. Ezt a véleményt a kétoldalú megállapodásban 2012-ben beépítették a megállapodásba. Mindkét fél kötelezettséget vállalt, hogy a 19. cikk értelmében folytatják az együttműködést. Beszélek most az EGT megállapodásról és mindkét fél folytatni kívánta az erőfeszítéseket a fokozatos liberalizálásra nézve a mezőgazdasági kereskedelem területén. 2014-ben abban is megállapodtak, hogy 2014-ben felülvizsgálják a megállapodás további könnyítésekre vonatkozólag. Ezek a feltételek úgymond mindkét fél számára előnyösek voltak. Norvégia exportjából csak 4,9%-ot jelentenek a mezőgazdasági termékek, és az importjuk szempontjából is csak 10%-ot, ezért nagyon meglepő, hogy Norvégia így lép fel, ez teljesen ellentmond a megállapodás szellemének. Biztatom a bizottságot arra, hogy tegyen intézkedéseket, még a 2014-es felülvizsgálat előtt ennek az eljárásnak a korlátozására. Köszönöm. Benson úr. Két perc. Tak, fru formand. Det er nu et år siden den norske regering... Köszönöm, elnök asszony. Közel egy éve már annak, hogy a norvég kormány megemelte egyik napról a másikra ezeket az agrárvámokat. Hat hónappal ezelőtt a sajtra kivetett vámot is, illetve a hústermékekre is nevetségesen magas vámokat vetett ki. Nem egy szegény országról beszélünk, éppen ellenkezőleg ezért annyira érthetetlen, hogy így próbálják esetleg a, a kereskedelmüket védeni? A 19-es cikk 10-es pontja az EGT közötti megállapodásban 2012. januárjában lépett életbe, ennek ezzel teljesen szembe mennek ezek az intézkedések. A, a megállapodás értelmében a partnereknek, tehát az EU-nak és a Norvégiának ilyen lépéseket kereskedelem megszorító intézkedéseket előzetes konzultáció nélkül elfogadni kifejezetten tiltott egyértelműen sértik tehát ezek a döntések és intézkedések ezt említett megállapodást. Norvégia más területeken is hasonlóan járt el, például az olaj és hal ágazatban is. Mit tett az Európai Unió? Hát először is csalódottak vagyunk, én személyesen is nagyon csalódtam Norvégiában és a norvég kormányban. Itt elvi kérdésről van szó, és az Európai Unió holnapi döntése egyértelmű üzenetet kell, hogy küldjön Norvégiának a protekcionizmust, mi nem tudjuk elfogadni, és főként nem az ilyen egyoldalú konzultáció, előzetes konzultáció nélkül meghozott intézkedéseket. Nem lehet szabadon válogatni, mint a svéd asztalnál, abból, hogy mi kell nekünk. Európából ez nem így működik, kedves norvég barátaim Éppen ezért, még egyszer mondom, határozott üzenetet kell küldenünk. A bizottságtól nagyon határozott fellépést várunk Norvégiával szemben. Ez tarthatatlan és elfogadhatatlan. Köszönöm. De Lange úr kettő percben. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Hollandiában van egy köz, egy, egy szólás, miszerint eh, ne a eh, kenyér egye meg a sajtot. Úgyhogy itt nekünk keményen ki kell állnunk ebben az ügyben, és a nagyon magas vám tarifa következtében gyakorlatilag itt vám korlátokba ütközünk a norvég piacon. A, ennek következtében a holland virág és sajt lényegesen megdrágul. És ez igen komolyan sújtja a virág termelőket az én régiómban, és a jövedelmezőségük is csökken. Nyilvánvalóan, hogyha a norvégok bejöhetnek az európai piacra, akkor nekünk is be kell tudnunk jutnunk a norvég piacra. Ez a gyakorlat már több hónapja folyik, és a bizottság nem igazán lépett, ami szerintem egy nagyon rossz jel a jövő szempontjából. Tehát fel kell hívnunk a bizottságot, hogy minél előbb lépjen, és kezdje meg a tárgyalásokat Norvégiával, hogy szüntessék meg ezeket a kereskedelmi korlátokat, ellenkező esete, esetben intézkedéseket foganatosítunk. Eddig baráti kapcsolatban voltunk Norvégiával, de most keményen kell képviselni az érdekeinket, és kérjük, hogy a bizottság ebben segítsen. Euh, Köszönjük Delange asszonynak, most pedig biztos úr kapja vissza a szót, hogy lezárja a vitát. Parancsoljon. President, uh, thank you. Köszönöm, elnök asszony. For raising uh, this issue for the nagyon örülök eh, ennek a vitának, és eh, figyelmesen hallgattam ezeket az erős megállapításokat, melyeket Hertog úr mondott el, és mások is. A felülvizsgálatról is említést tett egy kolléga, vagyis hogy 2014-re irányoztuk ezt elő. Vagyis ennek az lett volna a célja, hogy új tárgyalási folyamat induljon, és ennek a végcélja a kereskedelem liberalizálása. Remélem a holnapi szavazáson is eh, ilyen egyértelműen adják le a voksukat a képviselők, és eh, ez majd eh, nagy súlya nyomalatban, amikor folytatjuk a tárgyalásokat Norvégiával. Köszönöm, ezzel a vitát lezárom, holnap 12-kor fogunk szavazni erről. Holnap 8.30-kor folytatjuk az ülést a napi rend elérhető a parlament eh, websájtján. Ezzel berekeztem.